Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el. Kérem, mindegy a helyet. No, megnyitom. Ülésünk második szakaszát, melyet tegnap kezdtünk el, mármint az ülést. 13-as napi pontnál tartunk, EU-Mexikó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok címmel. Először is azzal kezdem, hogy üdvözlöm Mexikó nagy EU-ba akreditált nagykövetét, Juan José Gómez urat, aki nemrég kapta meg kinevezését, és akit volt alkalmam nemrégiben fogadni. elfogadta meghívásunkat a nagykövet úr az EU-Mexikó kereskedelmi gazdasági kapcsolatok tárgyaiban folytatandó eszmecsere megnyitására. Mexikó, csak emlékeztetném önöket, kifejezte érdekét, az globális európai partneri és politikai együttműködési megállapodás megújítására vonatkozó szándékát jelezte. A globális megállapodás kereskedelmi részt is tartalmaz, amely 2000. októberében lépett életbe. Áruk és részben szolgáltatások forgalmára vonatkozó rész volt ez, amelyet tehát 2000-ben írtunk alá. Ami a megállapodás fel modernizálását illeti, ennek érdekében több szakmai találkozót tartottunk már, annak érdekében, hogy felmérjük annak lehetőségét, hogyan lehetne modernizálni a megállapodást. Legutóbb júliusban tavaly találkozott a vegyes bizottság. Van arra politikai szándék, hogy előrelépjünk az ügyben, és korszerűsítsük a Mexikóval folytatott kereskedelmi kapcsolatunk jogi kereteit. Persze ez a korszerűsítés nyilván hozzáadott értéket is kell hozzon a mostani rendszerhez képest, ahhoz, hogy érdemes legyen létrehozni. Az Intermonitoring csoport, a Mexikó Intermonitoring csoport figyelemmel kísérte a tárgyalásokat, és az INTA szakbizottság szóbeli kérdést fogadott el a biztosnak, az illetékes biztosnak címezve ebben a kérdésben, mert ezért januári plenáris ülésen tettünk föl ami a biztos úrnak. A parlament pozitív nézetet fogalmazott meg a megállapodás korszerűsítése kapcsán, ugyanakkor rámutatott hogy az ambíció mértéke meg kell feleljen az új generációs kereskedelmi megállapodások gyakorlatának. amelyeket az elmúlt években kötöttünk meg, például Dél-Koreával, Peruval, Kolumbiával, sorolhatnám. Most pedig megadom a nagykövet úrnak a szót. Gomez úr parancsoljon. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött. Öné a szó. Señor presidente, buenos días. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Tisztelt szakbizottsági tagok, képviselők, hölgyek és urak! Azt szeretném mindenek előtt elmondani, elnök úr, és tisztelt képviselők, milyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök körében, és nagyra értékelem meghívásukat melynek célja, hogy vitát, eszmecserét folytassunk Mexikó és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás jövőjéről. Szeretnék egyfajta rövid áttekintést nyújtani a Mexikóban folyó korszerűsítési folyamatról, mármint ami a kereskedelmi jogi kereteket illeti. Tisztelt elnök úr, képviselők! A Mexikó kormánya örömmel fogadta Van Rampoy és Barroso elnök urak meghívását, és maga is szorgalmazza, hogy az általános megállapodást, annak különösen kereskedelmi részét korszerűsítsük. Ezért Enrique Penito is a lehető leginkább támogatta otthon Mexikóban ezt a folyamatot. Az elmúlt 15-20 évben Mexikó nagyon gyors gazdasági és politikai változások és fejlődés helyszíne volt, és azt azzal is járt, hogy az EU-val való kapcsolatok, tehát az EU-Mexikó kapcsolatrendszer is ezzel a folyamattal párhuzamosan lényegileg megváltozott. És a korábban megkötött megállapodás így módon nem feltétlenül felel meg a mostani viszonyoknak, a legújabb viszonyoknak. Hadd adjak egy rövid leírást arról, hogy Mexikó milyen helyzetben van most, kereskedelmi gazdasági szempontból, és aztán konkrétan a kereskedelmi kérdésekre koncentrálnék. Bizonyal ön, aki jól ismeri országomat, hazámat, jól tudja, hogy a 70-es, 80 es 90-es években Mexikó, különösen az utóbbi időszakban nagyon gyors gazdasági fejlődés élt meg, ez történelmünkben egyedülálló változások sorozatát hozta. Politikai szempontból is általában monetáris politika, a beruházások és a makrogazdaság egésze szempontjából átalakult Mexikó. Tehát, mint mondottam, hatalmas változások voltak ezek, és mostanra egy nagyon erős mexikai gazdaságról beszélhetünk, makrogazdasági szempontból nagyon nagy és robosztus államháztartást működtetünk, monetári és reál szempontból is. A költségvetési gazdálkodás, a makrogazdasági szakpolitikákban is tükröződik mindez, és nagyon volt a gazdasági fejlődés, ám a szakpolitikát illető politikai vita is egyre hevesebbé és mérhatóbbá vált. Fontos tehát, hogy az államháztartás és monetáris stabilitás fennmaradjon ezen gyors változások ütemében, és ezért ez politikai, ideológiai kereteket is megkövetel. A mexikói kongresszusban folyó viták is ezt tükrözik. Tehát a stabilitás, a monetáris, államháztartás stabilitás rendkívül fontos cél számunkra. Nem akarom most az egész modern mexikai gazdaságtörténetet végigmondani, csak hangsúlyoznám, hogy a gyors változások között a gazdasági stabilitás nagyon fontos. 2009-ben ugye megéltünk mi is egy visszaesést, ám gyorsan talpra állt a mexikai gazdaság, részben a, a helyén való szakpolitikák, részben a globális gazdasági trendek változása miatt sikerült kilábalnunk a válságból. A gazdasági növekedés, gazdasági fejlesztés rendkívül fontosak, és a mexikói kormányzat és a, a mexikai politikai pártok többsége nagyon fontosnak tartja úgy a gazdasági fejlődést, mint a társadalom fejlődését. A kettőt egyensúlyban tartva, és a termelékenység, versenyképesség, innováció nagyon fontos célok. Az innováció fontossága mellett a, a, a termelékenység fenntartása is fontos cél, ez végül is a mexikai gazdaság növekedésének motorja. Ehhez pedig folyamatosan modernizálni kell intézményrendszerünket is. És szerkezetváltási reformokat is meg kellett lépnünk. Nagyon bonyolult, sokszor nagyon nehéz feladat ez egy olyan nagy országban, mint Mexikó, 120 millió lakossal, földrajzi kiterjedése is nagyon nagy az ország, a térség legnagyobb gazdasága, legnagyobb exportőre és legnagyobb importőre. Tehát az igazgatási irányítást. Nem könnyű feladat ezen tényezők között. Az elnök egy nagy politikai megállapodás hozott tető alá a mexikói platform néven, amely a mexikói kongresszusban meghatározó pártokat kapcsolja össze ezen célok érdekében, és a köztársasági elnök vezetésével ezen célokat igyekszünk növekedési egyensúlyi célokat megvalósítani e párthatárokon átnyúló platform alapján. Tehát a gazdaság szilárd, stabil volt a, a fenntartható gazdasági növekedés, termelékenység növekedés és fenntartható fejlődési pálya mentén történik, ez a mexikói paktum nevű politikai egyesség legfontosabb célja. Azok a politikai erők tehát, amelyek eh, megállapodtak, öt alapvető célkitűzésben ö, eh, egyeztek meg. Egyrészt szeretnék biztosítani, hogy a szociálpolitika és a gazdaságpolitika Mexikóban összehangolt, is a jogállamiság kereteinek fenntartását szolgálja. A második célkitűzés, hogy biztosítsuk azt, hogy minden mexikói állampolgár és minden fiatal különös kép ne csak az általános köziktatáshoz férjen hozzá, amely már megvalósult, hanem magas szintű, jó minőségű oktatást tudjon kapni. A harmadik cél, hogy modernizáljuk az ország egészét, ám ez egy, csak egy integráló jellegű társadalom fenntartása mellett szüksége, lehetséges. Nem akarunk egy, egy, egy rétegzett osztálytársadalmat működtetni, hanem azt szeretnénk, ha minden mexikói élvezhetné a gazdasági fejlődés előnyeit, megragadhatná annak lehetőségeit, és a gazdasági növekedés gyümölcseit ö, élvezhetné. Így értelmezzük mi az, az integráló társadalom fogalmát. Negyedsorban mindezek a célok nem érhetőek el, hogyha nem tudunk bizonyos jólétet teremteni. Tehát a, a, megsz, a gazdaság ö, ö, a 120 millió állampolgár között ö, van fele méltányosság alapján kell, hogy felosszuk, Tehát 120 milliós a lakosságunk, de azt nem mondtam még, hogy nagyon fiatal a társadalom. 26 évesek aránya igen magas. És ez hatalmas potenciált emberi erőforrást jelent. A gazdasági növekedés motorja lehet ez az ifjú lakosság hányad. A mexikói, az előbb taglalt mexikói paktum, ez a politikai egyesség igyekszik olyan, egyrészt építeni a már működő intézményrendszerre, és arra törekszik, hogy ezek révén a globális szinten is fel tudjon lépni Mexikó, felvállalva azon kötelezett felelősségét, amely a gazdaság méretéből adódik, és abból a tényből, hogy a térség jelentős gazdasági hatalma vagyunk ezt globális felelősséget is sorol ránk, ennek tudatában vagyunk, és olyan intézményeket kell létrehoznunk és működtetnünk, amelyek megfelelnek ennek a kihívásnak. Mexikó arra törekszik tehát, hogy bemut be is bizonyságot is adjon arra, hogy vállalja ezen felelősséget globális szinten, és értelmezi, látja, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk globális szinten. Mexikó jövője nagyban függ más államok jólététől is, nem egy vákumban élünk magunkban, hanem nagyban függünk az összekapcsolt világ globális rendszerének jövőjétől, ennek integráns része vagyunk. Tehát egy, egy állam jóléte csak a többi állam jólétében értelmezhető és tartható fenn. Ez nyilvánvalóan az önök szakbizottságának is egy érdekes gondolat, hiszen a világkereskedelem rendszerébe illeszkedő Mexikó lehet partnere a, az Európai Uniónak. A mexikói egyezmény, tehát ez a politikai egyesség rendkívül nagyra törő célokat fogalmazott meg, nagyon sok szerkezetváltási reformot kell meglépnünk ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat, és már eddig is hatalmas változásokat hozott ez a folyamat hazámban. Alig egy éve fogadta a mexikói parlament a foglalkoztási törvény reformját, és általában a, a, a munkaerőpiac reformját, az oktatási reformok sorát, a távközlési ágazat reformját, államháztatási reform, általános pénzügyi reformcsomag, gazdaságpolitikai reformcsomag, a választójogi törvény és általában politikai intézményrendszeri reform, voltak részei egy csomagoknak. Ezek jelentősödben már, már be is indultak, jelenleg a kongresszus a mezőgazdasági reform csomagját tárgyalja. Ez, mint, ez igen átfogó és mérható változások sorozata, mely az ország társadalmi és gazdasági fejlődését új pályára tereli, és nagyon fontos számunkra, hogy, á, hogy ezek a reformok valóban átfogóak legyenek, és ez egyes ágazatok átalakítása egymással összehangoltan történjen, és ez végső soron a, a nagyobb jólét célja felé vigye az országot. Exponenciális mértékű és ütemű változások ezek, és ezek részét képezi a gazdasági fejlesztés, amely innováció, versenyképesség és termelékenység alapján kell álljon, és növekedés alapján kell álljon. Mindezek a szakpolitikai kezdeményezések terveink szerint ö, olyan eredményt hoznak, amely egészében több, mint, mint alkotó elemei külön-külön. Mexikó exportja nagyobb, mint Latin Amerika egészének, a többi állam egészének minden nap egy millió hatalmas mennyiség exportálnék az Egyesült Államokba. Ennek jelentős része feldolgozott termék, 80%-ban körülbelül, és a mexikai gazdasági növekedés és a mexikai lakosság vásárló erejének növekedése jelentős volt. Mexikó ma egy közepes vásárlóerő országnak számít, nemzetközi összevetésben. ezer dollár a, a, a vásárlóerő. Ezzel a térségben viszonylag magas szinten állunk, és nagyon fontos kereskedelmi partnere vagyunk nagyon sok országban. Mint mondottam, hatalmas a mexikói export és import. Mi vagyunk a második legnagyobb exportáló az Egyesült Államokba, és globális szinten is a harmadik legnagyobb autóexportőr vagyunk. A legnagyobb ö, ö, televízió exportőr vagyunk. Ö, és egyéb termékek, cikkekben is. Nagyon nagy exportunk van, 300 vállalat, nagy vállalat működik ebben az ágazatban a növekedés évente 30%-os volt az elmúlt 5 évben. 5 évben. És ez lehetővé tette, hogy olyan technológiai kihívásokra adjunk választ, amely ezt az ágazatot érintette. Nagyon jó minőségű emberi erőforrásokra támaszkodhatunk ezekben az ágazatokban. Nagyon nagy számú mérnök dolgozik Mexikóban 120 ezer mérnököt képzünk minden évben az mexikói egyetemeken. Azzal zárom, hogy még néhány gondolatot felvázolok. Mexikó olyan mértékű növekedést tudhat maga mögött, hogy sikeresen növeltük a torta egészét, a gazdasági torta egészét, így nagyobb szeret jut mindenkinek. továbbra is hatalmas mennyiségű importot hozunk be az országba a gazdasági fejlődés érdekében. Jelentős mértékben sikerült diversifikálnunk külkereskedelmi kapcsolatainkat. Továbbra is nagyon súly, nagy partnerünk az Egyesült Államok, de más térségekkel is sikerült kiépítenünk szorosabb kapcsolatokat, egyre többet importálunk. A világ más részéről is, elterelve a, a, az Egyesült Államoktól való importfüggőséget, tehát nagyon gyorsan diversifikálódó, különösen az import, gyorsabban, mint az export. Tehát ez is egy nagyon fontos felemény számunkra, mert mint az importunk diversifikációja, Ázsiával igyekszünk nagyon jó kapcsolatokat teremteni és ápolni. Európa nem, nem növelte exportját Mexikóba, és szerintünk nem ö, profitált abból, hogy a mexikói torta úgymond megnőtt, inkább Japán, Kína, Kína, Korea, általában Ázsia látta javát a mexikói gazdaság exponenciális növekedésének. Sokkal több hasznát látják ennek, mint Európa. Tehát a mexikói reformok része kell a szabadkereskedelmi megállapodások korszerűsítése is, hogy megfeleljenek a fejlődő mexikói gazdaság újszerű igényeinek. Ezt két oldalú kapcsolatok révén is folytatjuk, ám ismét hangsúlyoznám, hogy azért fogadtuk el olyan nagy örömmel Barózó és Van Rompuy urak meghívását, mert fontosnak tartjuk az Európai Bizottsággal folyó tárgyalásokat, e, az Európai Unióval való szabadkereskedelmi tárgyalások folyamatának fényében. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, köszönjük, hogy meghívtak, és szívesen válaszolok meg kérdéseikre. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a bevezetőjét. Kiosztottunk egy anyagot, amelyet a nagykövet úr hozott magával a mexikói struktúrális reformokról. És ebben, ebben ez tartalmaz egy energia és távközlési ágazatról szóló előadást is. Sos Kutás megfigyelő az első, aki hozzászólhat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a nagykövet úrnak, hogy ellátogatott hozzánk. Az ön elkötelezettsége azt mutatja, hogy Mexikó, Mexikó kész megkezdeni a tárgyalásokat. Nyilván tudja, hogy én voltam az egyik támogatója ennek az egyezménynek, ennek a kidolgozás, egyezmény kidolgozásának. Nagyon örülök, hogy jól haladnak, a tárgyalások a témával kapcsolatban, és múlt héten találkozóra is került sor. Az Európai Bizottság kiadta a kereskedelmi pillérekről szóló jelentését, és azt gondolom, hogy a tárgyalási mandátumot 2015 elejére megkapják. Nyilván sok kollega szeretne kérdéseket feltenni, úgyhogy csak két kérdést fogok feltenni, amely kérdés fontos az én frakcióm számára. Először is a fenntartható fejlődési fejezetről szeretnék feltenni egy kérdést. Ez egy fontos és alapvető eleme a kereskedelmi megállapodásoknak manapság. Azt szeretném kérdezni, hogy Mexikó hajlandó-e tárgyalni a fenntartható fejlődés, fejlődésről, illetve fejezetről, illetve ezt ebbe felvenni az emberjogi klauzulát. A másik kérdésem az ISDS mechanizmusra vonatkozik. Ön is tudja, hogy Európa most éppen az Egyesült Államokkal tárgyal a szabadkereskedelmi témában. Ez egy nagy vita, a TTIP-ekkel kapcsolat, TTIP kapcsolatban az ISDS mechanizmus is szerepel ebben. Kérdezem, hogy Mexikónak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. A következő néppárt részéről, Maria, tessék. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a nagykövetnek, és sok szeretettel köszöntöm, és a lehető legjobbakat kívánom neki. Először is A Santiago csúcs találkozóra szeretnék utalni, ahol az EU-mexikói egyezményt aktualizáltuk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság, Bizottság vállalta ezt a feladatot, és nagyon örülök annak, hogy múlt héten megkezdődtek az előzetes szondázó megbeszélések. Már sor került néhány eszmecserére, Strasbourgban például volt néhány találkozó, azonban még mindig nem vagyok biztos benne, hogy a felülvizsgálati záradékok mikor lépnek életbe. Nem tudom, hogy a ö, nagykövet ezzel kapcsolatban tud-e mondani valamit, illetve ami a beruházásokat illeti. Nyilván ön is tudja, nagykövet úr, hogy mind a két fél egyetért abban, hogy nagyon fontos a beruházók számára a védelem nyújtása és a beruházó állam beruházó és állam közötti vitarendezési mechanizmus meghatározása. Ezen kívül van még egy pont, ami az energiapolitikára vonatkozik. Mind a két fél fontosnak tartja ezt, és ezzel kapcsolatos szankciók kerülnének az egyezményben. Azt szeretném kérdezni, hogy tud-e mondani valamit ezzel kapcsolatban, és tájékoztasson arról bennünket, hogy milyen intézkedéseket terveznek. Aldét nem látom. McLarkin asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a nagykövet úrnak. Ide előre ültem, hogy lássam önt. Nagyon örülök annak, hogy ilyen ambíciózus tervekről számolt be, és milyen nagy eh, előrelépésről számolt be. Eh, nagyon fontos eh, potenciál rejlik ebben az országban, és nagy gazdasági szereplő lehet. Az előző nagykövettel már találkoztam, és EU-mexikói kapcsolatokról egyeztettünk, és arról, hogy milyen politikai szándék van az országban, Mexikóban? Létezik-e politikai szándék arra, hogy az Európai Unióval való kapcsolatokat erősítsék? És ugye tudja, hogy a ttip kapcsolatban Amerikával egyeztetünk, tárgyalunk. Tudom, hogy Mexikó is szeretne ilyen egyezményt kötni. Egyeztettünk a főtárgyalóval. Az érdekelne, hogy ön véleménye szerint van-e esély egy északatlanti kereskedelmi zóna létrehozására? Ebben részt vennének-e? Hogy működhetne ez? Köszönöm szépen. A GUE következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagykövetnek, hogy ellátogatott hozzánk. Az EU és Mexikó közötti új gazdasági és kereskedelmi éra indulhat. A NAFTA után 20 évvel és az EU és Mexikó közötti tíz évvel ezelőtt kötött egyezmény után itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a helyzetet. Mi, milyen hatásai voltak ezeknek az egyezményeknek? Az elmúlt tíz év átfogó gazdasági együttműködéseiből mit tanultunk, és milyen hatással volt ez a polgárok életére? Tegnap nagyon átfogó vitát folytattunk az emberi jogok záradékának felvételéről a kereskedelmi megállapodásokba. Egy cambridge professzor adott elő, és nagyon érdekes volt, hogy egyértelműen felmutatták, hogy a a nemzetközi megállapodásokban, kereskedelmi egyezményekben sokkal jobban ragaszkodni kell az emberi jogi záradékokhoz. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy a mexikai gazdaság előtt milyen kihívások vannak, és az EU-s gazdaság előtt is a válság idejében. Azonban a szociális emberjogi környezetvédelmi standardek nem, standardeket nem lehet feláldozni a válság oltárán. A kérdésem az, hogy mi a megítélése, mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy ezek az egyezmények alkalmasak-e arra, hogy az említett sztenderdeket erősítsék mind a két oldalon a naftához képest. NAFTA 20 éve eh, élet, lépett életbe, és ez bizonyos értelemben veszteségeket is hozott a mexikai gazdaság számára, amerikai Egyesült Államokkal szemben, és az Európával való kap- gazdasági kapcsolatok során most e-, egyenlőbb, kiegyenlítettebb egyezményre, egyezményt célozunk. Önök szerint a felülvizsgált egyezménybe felvehetünk-e egy új fejezetet azokkal a tanulságokkal és tapasztalatokkal, amelyeket szereztünk az eddigi mm, munkánk során. Másodszor, ami a beruházásokat illeti, elfogadtunk a parlamentben egy rendeletet a pénzmosás elkerüléséről. Mexikóban 80 ezer ember, 80 ezer halálos áldozata volt a drogmafia által folytatott háborúknak. Van-e veszély arra azzal kapcsolatban, hogy ezen pénzügyi rendeletnek köszönhetően ezen, hogy úgy mondjam, üzletákból pénz jut el az európai piacra. Van-e esélye annak, hogy konkrét rendeletekkel, jogszabályokkal sikerrel vegyük fel a harcot ezen illegális, illegális üzletággal szemben? A harmadik kérdésem, a Pascal Lamy, a VTO korábbi igazgatója azt mondta, hogy a cégek közötti kereskedelem 60%-a, tehát a kereskedelem nagy része, nagy részét, nagy részében az adó elkerülésre is, az adó elkerülés motiválja a fejeket. Mi az tapasztalata ezzel kapcsolatban? Van-e erre vonatkozó adat már? Köszönöm szépen! Európai Bizottságot kérdezem, hogy ki van e, itt, és szeretne-e hozzászólni, aki itt van. Whoever is there. Jorgensen, yes. Thank you, Chairman, and um, thank you to Ambassador... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a nagy követ úrnak, hogy beszámolt nekünk. Mi a DigiTrade részéről nagy érdeklődéssel követjük a mexikói eseményeket, a Pacto por Mexico keretében elfogadott reformokat, jogszabályokat, és azt is vizsgáljuk, hogy ennek milyen hatása van Mexikó kereskedelmi politikájára. Az Európai Bizottság üdvözli azt a javaslatot, amelyet Benignétó mexikai elnök mutatott be, és amelynek lényege, hogy hogyan lehet modernizálni az Európai Unióval kötött, múlt évben Santiago de Chileben kötött egyezményt. Azóta persze előbbre léptünk, a kereskedelmi pillérrel kapcsolatban már két ülés volt, kereskedelem és beruházás témájában. Megvizsgáltuk azokat a kérdéseket, amelyeket a két fél benyújtott, nagyon hosszú listája ez a kérdéseknek, mezőgazdasági termékeknek a piachoz való hozzáférése, kereskedelem könnyítés, szolgáltatások, beruházás, kereskedelem és beruházás az energia területén, szellemi tulajdonjogok, közbeszerzés, verseny, illetve kereskedelem és fenntartható fejlődés. Mi értékeltük a munkacsoportnak a munkáját, munkacsoportban ezt a munkát, és úgy láttuk, hogy ez hasznos, gyümölcsöző, előremutató, és mind a két fél számára előnyökkel jár. Ahogy egyes kollégák utaltak rá, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk Mexikó és az EU közötti feltáró megbeszéléseket az egyezmény modernizálása érdekében, és egy közös jelentést készítünk. És igyekszünk megkezde, tehát mindenféle szondázó beszélgetés és tárgyalást lefolytatni. Múlt héten a TPC tagjaitól támogatást kaptunk, hogy megkezdhessük ezt a fókuszáló feladatot. A lehető legrészletesebben és mélyebben kívánjuk megvizsgálni azt, hogy milyen elemei vannak ennek az egyezménynek, milyen céljai, és milyen célokat lehet elérni az egyes területeken. Nem előtárgyalásra, nem, ez nem előtárgyalás, hanem Egyszerűen csak megvizsgáljuk, hogy, hogy hogyan lehet megközelíteni ezt a kérdést. Ez nagy kihívásokat tartalmaz. Ez az első alkalom arra, hogy egy meglévő szabadkereskedelmi egyezmény modernizálásáról beszélünk. Erre jó esély van véleményünk szerint. A jelenlegi egyezmény jó működése, és ezt mutatja, Ebben az egyezményben azonban vannak bizonyos hézagok, és bizonyos területeken mindenképpen aktualizálásra van szükség. Nagy hézakok vannak azzal kapcsolatban például, amit Kanadával, vagy az Egyesült Államok, Kanadával már elértünk, Egyesült Államokkal valószínűleg a TTIP-en keresztül el fogunk érni, és ez is arra ösztönöz bennünket, hogy felülvizsgáljuk a mexikói egyezményt. Mexikóban magas szintű politikai akarat létezik erre, és ez is mindenképpen pozitív. Nos, elnök úr, nagy örömmel működünk együtt Mexikóval a témával kapcsolatban. Ön az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatjuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan sikerül előrelépni ebben a szondázó felmérő fázisban és emellett tájékoztatjuk Önöket minden releváns aspektusról a modernizációs gyakorlat során. Köszönöm, nagykövet úr, mielőtt megadom a szót, én is szólnék néhány szót. Mindenképpen érdemes a kereskedelmi egyezmények, illetve az EU és az Mexikó közötti kereskedelmi egyezmény modernizálását megindítani. Ugye tárgyalunk Kanadával, illetve az Egyesült Államokkal is, és a NAFTA harmadik tagjaként mindenképpen fontos, hogy Mexikót is igazítsuk, vagy a mexikói egyezményt is igazítsuk ehhez. Az önökkel kötött egyezmény nem annyira ambiciózus, mint az egyéb új egyezményeket, amelyeket az Egyesült Áll- az, az Európai Unió köt. Remélem, hogy a monitorozási vagy fókuszáló gyakorlat eh, pozitív eredményre jut nagy kihívásokat jelenthet ez Mexikónak is, ugyanis a kereskedelmi egyezmények új generációja nagyon ambiciózusak. Ebbe beletartoznak a közbeszérzések, RPR, áruk, szolgáltatások. Ez nagyon nagy kihívásokat tartalmaz. És vannak itt bizonyos pontok, amelyek az Európai Unió kereskedelmi akiát ölelik fel. nagyon fejlett például munkavédelmi sztenderdek, környezetvédelmi sztenderdek valósulnak meg az Európai Unióban. A Mexikó kezdetben nagyon ellenállt a, annak, hogy munka sztenderdek, munkavégzési sztenderdek bekerüljenek a kereskedelmi egyezménybe. Vajon Mexikó ezt az új kihívást ezzel meg tud-e birkózni? A fenntartható fejlődés fejezet sokkal ambiciózusabb lehet, mint az a naftába tartam e, erre vonatkozó pontok. Az amerikai kontinens országai általában nagyon ellenzik a mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi eredet meghatározási szabályokat. Ezzel szembe tud-e nézni Mexikó? Illetve harmadszor, még egy példa, a közbeszerzés. Önök is szövetségi állam, mint Kanada vagy az Egyesült Államok, meg egyébként az EU is. A közbeszerzési eljárás több szintet magába foglal, ugye föderális, tartományi és egyéb helyi szintet kölcsönösen hajlandó-e maxikót, tehát kölcsönösségi alapon biztosítani a közbeszerzési kiírásokhoz való hozzáférést európaiak számára. Mexikó természetesen tudatában van e, ezen kihívásoknak. Kérdezem, hogy hajlandóak-e ezeket a kihívások, ezekkel a kihívásokkal szembenézni. Nincs túl sok időnk, 10 percet tudok adni, kérem válaszolja meg a kérdéseket. Eh, eh, señor presidente, y me voy a tratar de en los... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom betartani a 10 perces időkeretet. és Ivanes Stincu miniszternek is szeretném majd megadni a szót, aki elkísért engem. Ő tulajdonképpen a tárgyalások vezetője, a szakmai kérdéseket ő jobban meg tudja válaszolni. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a bizottság és mi tulajdonképpen máshogy emlékszünk arra, hogy ki is tett javaslatot az egyezmény korszerűsítésére. De hát ez nem baj, hogy kitől indult ez a dolog. Az a lényeg, hogy haladunk ezen az úton, mindent pozitívan ítélünk meg. Nagyon sok kérdést tettek fel. Először az általános kérdésekre válaszolok, és utána a Stenzel asszonynak adom majd át a szót, aki a szakmai kérdésekre válaszol. Emberi jogok, fenntartható fejlődés, vegyük ezt a két kérdést előre. Mexikó az elmúlt húsz évben nagyon méreható átalakulásokon ment keresztül a demokratizálódás kapcsán. Országunk gyorsan, átfogó változásokat valósított meg, és így egy demokratikus társadalommal rendelkező demokratikus országá vált Mexikó, ma egy nagyon erős kohézióval rendelkező demokratikus ország vagyunk. Az emberi jogok területén ugyanezt tapasztaltuk, fel tudtunk építeni egy demokratikus, korszerű államot, és ez csak úgy lehetséges, hogyha minden mexikói ember emberi jogait tiszteletben tartjuk. a munkahügyi jogok, távközlés, gazdaság területén nagyon sok reform zajlott le, és ezek közül nagyon fontos reform volt a polgári jogok, gazdasági, társadalmi, kulturális jogok erősítése mindenki számára. Nagyon fontos volt számunkra az is, hogy a mexikóiak életszínvonalát emeljük, javuljon az életük minősége, és csak ilyen módon lehetett elérni azt, hogy gyors fejlődésnek induljon az ország. Ez csak akkor lehetséges, hogyha tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Ezzel kapcsolatban az EU-val is sikerült jelentős előrelépést tenni a tárgyalások során. Hétfőn és kedden zajlott Eh, le az első kétoldalú konzultáció az EU és Mexikó között az emberi jogok kérdéséről. 20 eh, eh, éve dolgozunk együtt az EU-val, de sok tekintetben korlátozott volt ez a kapcsolattartás, mert általában csak pénzügyi kérdésekről volt szó, és az emberi jogok erősítésével kapcsolatos erőfeszítések eredményeképpen ma már ott tartunk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon magas szintet ért el, és az EU-val folytatott párbeszéd is teljesen transzparensen zajlik, minden kérdésre kiterjed. Ez most már egy horizontális párbeszéd, amelynek keretében Mexikó és az Európai Unió is teljesen nyíltan vitatja meg mindazokat a kihívásokat, amelyekkel ezen a területen szembesülünk. Másodszorban kétoldalú együttműködési rendszereket dolgozunk ki, amelyek lehetővé teszik majd, hogy közösen a legmegfelelőbb válaszokat adjuk a kihívásokra. És ez majd további javulást eredményez az emberi jogi helyzet tekintetében is Mexikóban. Természetesen vannak még gondok, de azt hiszem, hogy Mexikó is segíthet az EU-nak abban, hogy más hasonló nagyságrendű feladatokat is meg tudjon oldani, és választ adjon bizonyos kihívásokra. Az emberi jogok területén voltak változások, különösen a nemzetközi védelemre jogosult eh, személyek eh, jogai kapcsán. Ezzel összefüggésben már most is eh, nagyon komoly szoros kapcsolatokat építettünk ki azokkal az országokkal, akikkel együtt ott a nemzetközi védelem területén sikerült előrelépni. Mexikó mindig felelősségteljes tárgyaló partner, és amit az egyik képviselő felvetett a mexikói elittel kapcsolatban, illetve a mexikói társadalom felépítésével kapcsolatban, Nos, erre azt tudom mondani, elnök úr, hogy nagyon nehéz lenne az EU számára, hogy találjon még egy olyan országot, amely Mexikó jellemzőivel rendelkezik a nagyság, a mérete tekintetében, és amely országgal ilyen szoros kapcsolatok léteznek kulturális területen is. Demokratikus ország vagyunk, tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, a szabadság erősítésén dolgoztunk, és ebből adódik, hogy természetes partnere Mexikó az Európai Uniónak, akár földrajzi szempontból is elmondhatjuk ezt. A kérdésre tehát igennel kell, hogy válaszoljak, igennel tudok válaszolni. A mexikói intézmények is határozottan támogatják ezeket a tárgyalásokat az EU-val. A NAFTA és a TTIP eh, ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a következőt tudom mondani. Eh, Kanada és Mexikó érdekeit azért más szempontból kell a NAFTA kapcsán megközelíteni. A NAFTA eh, Észak-Amerikában egy nagyon magas integráltsági szintet eh, biztosított. Észak-Amerikának vannak olyan eh, ágazatai, amelyek teljesen integráltá váltak a NAFTA keretében hogy Kanada, USA, USA, Mexikó, Mexikó, Kanada közötti tárgyalások mindig érintik az egész, mindegyik NAFTA tagot. Nagyon elmélyült tehát az integráció. Most, hogy Mexikó számára ez mit hozott? Természetesen mi is élvezzük az USA-val ennek az integrált piacnak az előnyeit, és hogyha azt is megvizsgáljuk, hogy a naftán belül, a NAFTA országok között, ugye 20 évvel ezelőtt még milyen hatalmasak voltak a különbségek, és ez mennyire megváltozott, akkor már látjuk, hogy a NAFTA nem csak, hogy liberalizálta Észak-Amerikát, hanem ez egy olyan megállapodás, ami arra késztette, kényszerítette Mexikót is, hogy a modernizáció útjára lépjen, és magasabb szintre emelje a különböző normákat, sztenderdeket, az egész gazdasági tevékenységet. Ez a nyitás természetesen problémákat is okozott a vállalatok számára, sokan ezt megszenvedték, ezt a liberalizációt, mert nem voltak hozzászokva a piacnyitás szabályozáshoz, a, ehhez a nagy liberalizált piachoz, de összességében pozitívan értékeljük ennek a folyamatnak az eredményeit. A kereskedelmi, kereskedelem volumene mondjuk 20 évvel ezelőtt kb. 50 milliárd dollár volt, most 20 évvel később, és ez nagy részt a naftának eh, köszönhető, 800 eh, eh, billió dollár a forgalom, és ennek egy jelentős részét adja a feldolgozó ipar, illetve az ipari termelés. Még akkor, ahogyan jeleztem, a miniszterasszonynak szeretném megadni a szót, aki inkább szakmai, technikai kérdésekre válaszol. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok Önökhöz ebben a szakbizottságban. Valóban olyan időket élünk, amikor Mexikó és az EU közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségét próbáljuk jobban feltérképezni, feltárni. Ez az úgynevezett scoping jelentés, ebben a feltárási, szondázási folyamatban a legkülönbözőbb kérdéseket vitatjuk meg. A tárgyalási folyamat elején fogjuk azután eldönteni, hogy mely témák, milyen záradékok kerüljenek vele majd a megkötendő megállapotásba a, mi a fenntartató fejlődés témáját illeti, hogy legyen ilyen fejezet, és illetve, hogy milyen záradékokat vegyünk fel ebbe, hát ezt majd még meglátjuk, még nem tudok erre most választ adni. Azután az ISDS mechanizmus, beruházók, államok közötti vitarendezési mechanizmus, erre is rákérdeztek. Nos, a több nemzetközi megállapodásunkban van ilyen e, mechanizmus. Amikor most e, Európával tárgyalunk, e, meg fogjuk vizsgálni, hogy felvehetünk-e az egyezménybe egy ilyen beruházóvédelmi mechanizmus, vita rendezési mechanizmust, amelynek kapcsán bizonyos jogsértések esetén megfelelő védelmet lehet biztosítania beruházók számára. A NAFTA 20 éve alatt talán senki nem tudta volna elképzelni azt, hogy Mexikó olyan gazdaságokkal, mint, mint a Kanada és az amerikai, ilyen megállapodásokat tud majd tárgyalásos úton megalkotni. A makrogazdaság stabilizálódott, jelenleg is nagyon sok reformot valósítunk meg, termelékenység, versenyképesség nagyon jelentős mértékben tudott javulni, és ez azt is jelenti, hogy több lett a munkahely, az erőszak problémákkal, bűnözéssel kapcsolatos problémákat is meg fogjuk tudni oldani, hogyha javul a jövedelmi helyzet, hogyha munkahelyeket teremtünk, és hogyha igazságosabban tudjuk elosztani a társadalomban a jövedelmeket. 45 országgal mintegy 10 megállapodást kötöttünk már meg, mióta a, megszületett a NAFTA, a világ legkülönbözőbb részein tárgyaltunk legkülönbözőbb országokkal, és mindig arra törekedtünk, hogy ambiciózus kereskedelmi megállapodásokat tudjunk kötni, amelyből mindenki profitál, nem csak az egyik fél. Köszönöm szépen, nagykövet úr, köszönöm miniszter asszony, önnek is hogy részt vettek itt a szakbizottságunkban, az eszmecserénkben. Most pedig a következő napi rendi pontunk már a szavazás. Egy percet adok önnek, önöknek, hogy vegyék elő a szavazókártyát. Nem lesz nehéz munkánk, csak három jelentésről kell szavaznunk. Az első két jogalkotó közötti megállapodás az eu ban történő fa importról. Winkler Gyula a jelentés készítője, zárószavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag fogadtuk el ezt a jelentést. Gratulálok az előadónak. A következő a kettős felhasználásra vonatkozó rendelet. Itt megint csak a parlament és a tanács közötti tárgyások eredményét hagyjuk jóvá. Záró szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en szavaztak igennel, és volt három tartózkodás. Tehát túlnyomó többséggel fogadtuk el a jelentést. Gratulálok Christopher Fielnernek. 16. napi rendi pont. Ukrajnának nyújtott kereskedelmi preferenciák. Pavel Zaverski a jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik módosítás az emberi jogokra hivatkozik. Nos, holnap az ukrán kormány el, alá fogja írni a társadalmi megállapodás politikai részét, és ebben kötelezettséget vállal arra, hogy a, az EU emberi jogi eh, sztenderdjeit eh, tiszteletben tartja. Szerintem ez minden várakozásunknak, elvárásunknak megfelel. Ezért kérem, hogy ne támogassák ezt a módosító indítványt. Akkor szavazzunk a módosítókról egyes. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Kettes. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hát most jön a kettes mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor szavazunk a bizottság javaslatáról, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 22 igen, 2 nem szavazattal és egy tartózkodással. Most szavazunk a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Lezárom a szavazást. Az eredmény ugyanaz, 22 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Gratulálok az előadónak. Ezzel le is zártuk a szavazást. Uh, this will uh, be voted in plenary in April 1. Uh... Az áprilisi első plenárison fogunk szavazni ezekben a témákban. 17-ös napi rendi pont. Kérem, csendesedjenek le, aki meg elmegy, csendben tegye. Ügyrendi kérdésben szólalnék föl, elnök úr. Valóban az? Igen, tényleg az. Tényleg. Nem akarok, nem akarok kicsinyesnek tűnni, ám pártomat súlyosan bírálták más pártok a szakbizottsági munka kapcsán. És most azt látom, hogy egy másik pártbeli képviselő eltakarta a nevemet, és átült egy állandó tag helyére az illető képviselő. Nem tudom, ez rendben van-e, vagy semmi. Nem akarok kicsinyesnek tűnni, de nekem úgy tűnik összeesküvés áldozata az önpolitikai pártja. Item 17. 17-es naperedni pontnál tartunk. Gazdasági kereskedelmi partneri megállapodás helyzete az EPA akronimmel jelöljük ezeket, mint tudjuk. Elfogadtunk egy olyan szabályozást, piaci hozzáférés szabályozás, amely határidőt állapít meg a tárgyalások lezárása ügyében az EPÁK megkötésekor a már fennálló kereskedelmi preferenciák ügyében a kereskedelmi megállapodások keretei között 2014. október 1 lenne a határidő. Ez ugye a ciklus végén lesz, illetve a ciklus végének közeletével tudnunk kell, hogy áll a helyzet, amit örökül hagyunk. Senki sem tudna erről bennünket jobban tájékoztatni, mint Szandra Gina, aki állandó vendégünk. Szandra, parancsolj! Many thanks, many thanks for the lovely introduction. Köszönöm szépen ezt a nagyon kedves felvezetést. Igen. A helyzet állása némi áttekintéssel vegyesem. Alapvetően végrehajtás és tárgyalás kell, hogy a vita tárgya legyen, hiszen a kettő kézekézben jár, és a tárgyalások sürgető feladata láttán az ISZI partnerekkel jövő héten fogunk leülni, továbbra is arra törekedve, hogy a még kevés nyitváló kérdést lezárjuk, mielőtt az egész alkul lezárulhat. Hét téma van az asztalon, ebből három az, ami nagy súlyú, az MFM záradék, az exportadók és az nem végrehajtási záradék. Ez a Kotonó Egyezmény 96-os cikke. A másik négy téma politikai hatása csekélyebb. Ami a szadeket illeti, az Afrika-EU csúcs előtt lesz még egy próbálkozásunk arra, hogy valahogy lezárjuk az EPÁ-t. Abban a, abban a más típusú témák szerepelnek, és ezek közül a legfontosabb az exportadók ügye. Talán összekapcsolva néhány más témával, például a védzáradékok ügyével. Úgy gondolom, hogy amennyire látható most a többi elem, mint a piaci hozzáférés, és az egyes mezőgazdasági témák Dél-Afrika, illetve Dél-Afrika, elnézést, hogy így én röviden nevezem az országot, de mindenki számára érthetőbb így. Nos, ezek jól haladnak, ezek nem annyira lemondásosak. Szerintem optimisták lehetünk, valami majd csak kisül ezen témák tárgyalásából. Ez a két terület, ahol igazi tárgyalások folynak, és amelyek talán hatással lehetnek arra a végdátumra, amelyet ön említett. A többi tárgyalással nem mutatnám önöket, ezek jobb, jó részt al, aludni látszanak. Közép-afrikai térségben nincs ilyen sürgető ok arra, hogy átfogó megállapodás szülessen, és a többi, Afrika többi részében is lelassult a végrehajtás. 2009-re visszatekintve, amikor ez a ciklus, ez a parlament elkezdte a munkáját, visszatekintve arra az időszakra, én nagyon hálás voltam önöknek, mindannyiuknak, mert úgy gondolom alapvetően megváltozott a helyzet az egész helyzet, akkor a végrehajtással kapcsolatban nem volt semmiféle előmozdulás. E parlamenti ciklusban három nagyon ellenmondásos epát sikerült a konszent eljárással keresztül vinni, a csendes óceáni térsége vonatkozó egyes átmeneti megállapodás, aztán a közép-afrikai is sikerrel zárult, és a kelet- és dél-afrikai térséget illető átmeneti regionális megállapodás is lezárása került. Nagyon köszönöm Önöknek, mert ez azt jelentette, hogy a végrehajtás is elindulhatott ezen országok beleegyezésével, és egyesekben, mint a csendes óceán térség, meg a keleti-afrikai térség vonatkozó valóban halad is. A térkép, mint mondottam, a tájkép alapvetően átrendezésre került, ezen megállapodásokkal. Nagyon nehéz munkát rót ez mindannyiunkra, ám úgy hiszem, hogy valóban nagyon komoly morális elkötelezettség és jó szándék vezetett bennünket. Valóban szerettük volna fenntartani és javítani a viszonyt az AKC partnereinkkel, és ez nagyon szilárd alapot teremtett amely, a tárgyalásokhoz, amelyet nagyon nehezen lehet kikezdeni mások részéről. És ez helyén való, hogy így van. A Koriforum megvégrehajtása tekintetében a felelős bizottság három ülést tartott már, már és két tanácsülést is szenteltek ennek a témának. Most folyik teljes gőzzel a felülvizsgálata ennek a megállapodásnak és ennek az eredményeit. Várjuk addigra, amikor az önök parlamentje újra összeül majd egy más formációban. A csendes volt térségben a DMG sikertörténetét nem akarom most taglalni, létfontosságú eleme voltak az érintett országok számára, és az egész régió számára. Ez többi ország is, ha majd ratifikálja és végrehajtja, még kedvezőbb lesz a helyzet. Itt megállnék, és válaszolnék a kérdéseikre. Hát még egyszer szeretném megköszönni az önök segítségét, különösen azon nehéz döntéseket, amelyek a piac szabályozás és hozzáférés tekintetében születtek. Ezek persze nem jelentik a tárgyalások végét hogy világosá tegyem, a tárgyalások folyamatosan mennek tovább, nem ez a gond. A gond inkább az, hogyan lehet a preferenciák fenntartásáról gondoskodni a határidőket követően, és itt a többi partnernek is megvan a maga módszertana ezekkel kapcsolatban. Köszönöm még egyszer. Uh, Köszönöm. Hallgassuk meg most a mi jelentéstevőinket az Ákácsi országcsoporttal kapcsolatosan. Kaspari úrral kezdem, aki egyebek mellett az, ez a, az, az a kelet- és dél-afrikai országcsoporttal kapcsolatos teendőkért felelős. Daniel, parancsolj! Um, Tisztelt elnök úr! Amit hallottunk, ez nem az, amit reméltünk. Nagyon hálás lennék, hogyha sikerülne 2014-ben még megegyezésre jutni, és nagyon örülnék, hogyha az Európai Bizottság eh, és biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni, hiszen nagyon kiváló munkatársak vannak ott, hogyha az Európai Bizottság az Európai ö, eh, ö, eh, Választási időszakot nem aludná át 2014. októberig, szeptemberig, októberig, azt hiszem, hogy az Európai Parlamentben nagyon is tanúbizonyságot tettünk arról, hogy jó szándékunk van, ezt az átmeneti időszakot ugyan meg lehet hosszabbítani, de ez jogilag mégiscsak aggasztó. Az tagállamok és az Európai Bizottság gott arra szeretném felszólítani, hogy minél hamarabb jussanak megegyezésre. Az elmúlt években itt a szakbizottságban nagy prioritást, pontosságot tulajdonítottunk ennek a témának, és azt gondolom, hogy választás után is így lesz ez 2014 második felében tényleg megegyezésre kell már jutni. Christopher Pianer nincs itt. Ő felelős Nyugat-Afrikáért, ahol az ECOWAS-szal sikerült áttörést elérni. Melyek a nyitott kérdések az ECOVASZ területén? Kicsit kétkedem azt azzal kapcsolatban, hogy vajon nem csökkentjük-e túlságosan, vagy szorítjuk vissza az ambícióinkat a témával kapcsolatban, itt a szabad kereskedelem, kereskedelem liberalizáció területén. Kalif, Közép-Afrika, Pacifik, mm, csendes óceáni térség gért Martin kollégánk felel, úgyhogy tőle várjuk, hogy mi a helyzet. Már készen is vannak, akkor a többi régiót is vegye át, akkor minél gyorsabban le tudjuk zárni ezeket. Csak nagyon kevés kérdésem van. A Karifórummal kapcsolatban nagyon jó itt az időzítés. Októberben, amikor újra már munkaképes az új parlament, akkor meg kell vizsgálni ezt a kérdést, és meg kell nézni, hogy az Európai Bizottságnak milyen tervei vannak és meg kell nézni, addigra legalább látni fogjuk, hogy az egyezménynek milyen hatása van. Valóban segíti a karib térséget a liberalizáció. Ami a csendes óceáni térséget életi Papua új Guineával kapcsolatban, elmondhatom, itt aláírtunk egy halászati egyezményt írtunk alá, az Európai Bizottság nyilván tudja, hogy itt a Halászati Bizottság főleg a spanyol lobby a halászati bizottságban nagyon ellenkezett, nagyon ellenállt ennek az egyezménynek, mert ez a spanyol halászok érdekeit nyilván eh, hát sérti. Azt hiszem világossá kell tennünk, hogy eh, itt is két eh, irányú ez az utca. A Közép-Afrikával kapcsolatos egyezmény ehhez nem tudok más hozzáfűzni, hallottuk a helyzet elemzését. Sturdy kollega Szadek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak a beszámolót. Ön azt mondta, hogy javul a helyzet, ennek örülök, és annak is örülök, hogy ön mindig nagyon őszinte. Ez hasznos. Ez hasznos. Jó dolog, hogy őszinte a bizottság velünk tisztázzunk egy dolgot. Ön azt mondta, hogy a mezőgazdaságot lassan megoldják, már nagyon közel állnak a megoldáshoz. Hát nem értettem, hogy nem gondoltam, hogy ezt jól értem, nem voltam benne biztos, hát nagyon örülök annak, hogy ez így van. Ön azt mondta emellett, hogy az export adókkal kapcsolatban felmerült egy probléma. Milyen adókról van itt szó? Mezőgazdasági termékekre kivetett adók nem? Nem, úgy látom, hogy nem. Ipari termékek? Szadek csoport országaiból származó ipari termékekre vonatkozik. A másik kérdés, hogy még ebben a parlamentben át lehet-e boxolni ezt az egyezményt. Én voltam az első jelentéstevője az IPA-nak, epának évekkel ezelőtt, nagyon örülnék neki, hogy még, hogyha még le tudnánk zárni ebben a mandátumban, de nem tudom, hogy van-e erre esély. Herbert Schultz, kelet-afrikai közösség. Köszönöm szépen, elnök úr. Én lehet, hogy egy kicsit kritikusabb kell, hogy legyek az epákkal és az én régiómmal kapcsolatban konkrétan. Azt gondolom, hogy jelen eddig az a helyzet, hogy megosztjuk a régiókat, amelyekkel amelyekkel egyezményt kötünk. A kariformra is vonatkozik, és hát másokra is sajnos. A bizottságot kérdezem, van-e példa arra, hogy az összes partnerország, tehát egy csoporton belül az összes partnerország egyszerre írja alá az epát? Van-e ilyen? És ha nincs, akkor miért nincs? A kérdés továbbra is az, hogy mi lesz Kenyával, és Namíbiával október 1 -e után. Melyik parlament, mi, mi tudjuk még kísérni őket, vagy majd, majd már a következő. Én Namíbiának van-e esélye az export adókkal kapcsolatos megállapodásra? Van-e lehetőség erre? Mi a helyzet Kenyával? Kenya más helyzetben van. Van-e lehetőségük az EPA-hoz való csatlakozásra? Martin úr még egyszer. Elnézést. Nem akartam még egyszer hozzászólni, de a kariforma kapcsolatban azért mégiscsak az ellenvéleményemnek hadd adjak hangot. Többször beszéltünk már erről. Én nekem az az véleményem, hogy én, én úgy látom, hogy az összes kariformország egyszerre dolgozik együtt, és az EPA erősíti ezt az összefogást. Ez ki, a kariforum eh, kiváló példa arra, hogy a karibi országok közötti eh, együttműködés persze sohasem tökéletes, de mégis sokkal magasabb szinten van, mint az EPA tárgyalások előtt. Én osztom, osztom kollégám eh, aggodalmait például Afrikával kapcsolatban, de a Karib térség kiváló ö, példa arra, hogy milyen integráló hatása van az EPA tárgyalásoknak. Van-e más, aki szeretne hozzászólni a szakbizottságból? Nem? De? Nem. Én azt mondtam, hogy az összes régió kivéve a Karifórum, tehát ezzel azt akartam kifejezni, hogy tudom, hogy a Karifórum milyen jó példa. Nos, mondja az elnök, akkor öm, megegyezhetünk abban, hogy ez nagyon pozitív fejleményeket hozott ez a sorozat, hogyha összehasonlítjuk a helyzetet a 2001-es helyzettel. Három okból támogatjuk az EPA tárgyalásokat. Egyrészt, mert a VTO-val tisztázza a helyzetet, tisztázza azt a helyzetet, amely szerint a VTO által meghatározott határidőn túl is preferenciás preferenciákat nyújtunk ez egyes országoknak, másodszor ezen országok regionális integrációját erősítik ezek a tárgyalások, hiszen az egyezmények célja a régiós egy régiós szintű egyezmény megkötése és az egyes régiókban lévő országok közötti együttműködés erősítése. És harmadszor pedig ez egy új megközelítés az akácsi országokkal szemben a mi részünkről, tehát nem passzív szerepre ítéljük ezeket az országokat, hanem aktivizáljuk őket, és a kereskedelem kereskedelmen keresztül igyekszünk az ő fejlődésüket elér, elérni, támogatni. Ezek az okok nagyon fontosak az én szememben, és ezek is indokolják az Európai Bizottsággal való szoros együttműködést. Szandra Tédeszó, köszönöm szépen! Köszönöm. Felmerült néhány érdekes kérdés, és ezeket ki fogom fejteni. Az ECOVAS, erre közvet rögtön válaszolok is. Az átfogó egyezményt kell nézni. Egyesen Egyesek utaltak az ar- arra, amit én mindig számoknak neveztem. Nos, az export adókkal kapcsolatban nagyon jó nagyon jó eredményre jutottunk. Egyesek azonban azt gondolják, hogy az exportadók egyetlen, egyáltalán nem támogatják a kereskedelmet, és nem támogatják az egyes országok fejlődését. De hát erről egy külön technikai meghallgatást kellene szervezni. Ami az exportadókat illeti, a SZADEK csoporttal kapcsolatban nagyon fontos látni, hogy mi történik. Önök is tudják, a TDC-án kereszt, tdc miatt a Dél-Afrikában az export adó helyzet befagyott. Nagyon érdekesek a fejlemények. Nagyon rugalmas megközelítést választunk az egyes országokkal szemben, köztük Namibiával szemben, és ha ezek az országok az ipari fejlődésre, a bevételre, nagy különböző dolgokra adókat vethetnek ki. Úgyhogy e, igazándiból nem tiltjuk meg ezeknek az országoknak, hogy adókat vessenek ki. Dél-Afrikában megpróbáljuk elérni azt, hogy ez az ország ne adóztassa meg az ipari fejlődést. Az érdekes dolog az az, és érdekes, hogy a Namibiát is említették, Namibia ban a legrugalmasabb a, szaba, a szabályozás, Nos, amikor Kenyára vagy Namibiára utalnak, és azt mondják, hogy ezek az országok aggasztóak, ezzel nem értek egyet. Namibia egy közepes fejlett, közepesen fejlett ország még GSP-t sem kapná meg. A GSP Plus eh, szinte kiméra eh, az, az afrikai országok eh, számára. Mm, tehát az EPÁKon e keresztül vámmentes kereskedelmet biztosítunk ezen országok számára, és végig kell gondolni, hogy a kereskedelem a teljes dimenziójában kiváló ösztönző. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban Kenya keresztúthoz érkezett, ő, ő számukra már India a legnagyobb kereskedelmi partner, nem pedig mi. Tehát itt egy változás következett be. Az exportjuk 3%-a, ez csak egy töredék, tehát 3%-a erre hatással vannak ezek az új egyezmények. Különböző példákat említhetnék itt. Tehát az a kis terület, amelyre, amely, amelyre nem terjed ki az egyezmény, az 3 százalék. Nagyon árnyaltan kell nézni tehát ezeket a, ezt a helyzetet, a különböző országokat. Például Côte d'Ivoire elefántcsontpart nagyon sokat, többet veszíthet egy epával, mint Kenya politikailag tiszteletben kell tartani ezeknek az országoknak a, a választását. Akarnak-e, alá akarják írni az epát velünk, vagy nem? Nagyon korlátozott lehetőségeink vannak nem ö, térhetek ide vissza az Európai Parlamenthez egy olyan epával, amelynek lenne egy végre nem hajtási záradéka. Ezt nem gondolom, hogy, hogy ez működni fog. Megvannak az, ö, megvannak az el, ö, elveink, különböző elveket, értékeket említhetnék itt, és ö, egy, egyik dolog a kereskedelem, másik dolog ezek az elvek és értékek képvisele. Az ECOWAS regionális egyezmény kapcsolatban igyekeztünk a legjobb eredményre jutni. Nem, de én nem vagyok, nem aggódom, nem aggódom Nam- Namibiával kapcsolatban és Kenyával kapcsolatban sem igen. Nagyon hálás vagyok, hogy a Kari Fórummal kapcsolatban pozitív kritikát hallottunk. Én nem gondolom, hogy egyetlen régiót is megosztanánk. Ha Afrikában utaznak, látják, láthatják, hogy régión belüli kereskedelem, kereskedelmi mechanizmusokon gondolkodnak az EPA nélkül is. A keres, egy, a közös külső vámtarifa volt például az ECOWAS mögött az egyik legnagyobb ösztönző. Igen és hogy az ECOVAS nagyban értékeli, nagyra értékeli az EPÁT, hiszen ez régióként összeforrasztotta őket. Vannak olyan régiók, amelyek már a mi, keres, a mi segítségünk nélkül is uh, interregionális uh, integrációra törekednek, és már nagyon előre haladtak. Mi ebben segíthetünk egyes országoknak, mi vagyunk a, az EPA a motorja erre, máshol nélkülünk is megtörténik. Végül Stördi úr, a mezőgazdaság, igen, igen, a mezőgazdaságban előrelépést értünk el, nagyon jó úton állunk, nagyon jó pontnál vagyunk, azt reméljük, hogy a következő szedek találkozón ezt a fejezetet végleg lezárhatjuk. Köszönöm. Thanks to the Commission for this very clarifying. Uh, nagyon köszönjük a tájékoztatást a bizottság képviselőjének. Nagyon részletes elmélyült vitát folytattunk, és ezzel most le is tudjuk zárni az ülésünk nyilvános részét az utolsó napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg, ezért kérem, hogy akik nem jogosultak arra, hogy ezen részt vegyenek, most hagyják el a termet. A következő ülésünk április 1-én lesz. Ez lesz az utolsó szakbizottsági ülésünk a választások előtt.